néhány dolgot azért, mert nagy késésben vagyunk. Eh, elmondom, hogy hogyan fogom vezetni a bizottsághoz intézett kérdések óráját, és nagyon hálás lennék, hogyha mindenki odafigyelne rám, eh, még a biztos urat is udvariasan arra kérném, hogy figyeljen oda rám, kiegészítő kérdés csak az eredeti kérdés szerzőjének adok lehetőséget, egész egyszerűen azért, mert nincsen több időnk. Így tudunk csak sok kérdésre választ kapni. A választ adó biztost pedig arra kérném, hogy ne olvasson fel egy hosszú fogalmazást, rövid, tömör, ugyanakkor informatív választ szeretnénk kapni, és eh, ezt követné egy kis dialógus párbeszéd a kérdés feltevőjével, és akkor jön az első kérdés. Eh, Lightfrid úr. Köszönöm szépen, be kell vallani, eh, hogy a ezt, amit az idővel kapcsolatban mondott, megértem, de azért vegyen egy dolgot figyelembe, akik most a kérdéseket felszeretnék tenni, nem tehetnek arról, hogy ennyire elszaladt az idő. Elszaladt az idő, és nekem meg az a problémám, hogy egy olyan ügyben tettem kérdést fel a tanácshoz, ugyanazt a kérdést, és a tanács esetében a kérdések órájában ezt is törölték. Ez persze kellemetlen, eh, de azt szeretném kérni, hogy ez egyébként nagyon következetes és jól érthető eljárásmódját ezen a ponton talán gondolja át. Köszönöm szépen. I have no alternative in the circumstances we find. Nincsen más választásom a jelenlegi körülmények között. Sajnálom, hogy nem mindenki kap szóhoz, de úgy tudjuk feltenni a legtöbb kérdést, hogyha úgy járunk el, ahogy én mondtam, nem örülök ennek, hogy így kell eljárnom, és önök is tudják, hogy próbálunk kidolgozni egy új módszert, amelynek révén felfrissül a kérdések órája, és a Lisszaboni szerződés következményeit is figyelembe veszi, minél hamarabb életbe lép a változás, annál jobb, menjünk tovább. Blinkevicsi Jute asszony az első kérdésfeltevő, a keretirányelv a minimálbérről az Európai Unióban, Andor úr, a címzett öné a szó, biztos úr. Uh, Köszönöm, elnök asszony. Az emberek gyakran mondják, hogy a hogy úgy ítélik meg a társadalmakat, hogy hogyan foglalkoznak a leggyengébb tagjaikkal. Megfelelően kell támogatni azokat, akiknek erre szükségük van, és a munkaerőpiacra be kell őket vonni. A bizottság úgy gondolja, hogy a minimál bér tervek fontos szerepet játszhatnak abban, hogy biztonsági hálót nyújtsanak azoknak, akiket a legjobban sújt a válság, és akik kizár, akiket nem fogadtak be a munkaerőpiacra. Az EBSCO tanács erre hozott egy állásfoglalást, a szegénység elleni harc a befogadó munkaerőpiac érdekében, és ez az ajánlás a tagállamok számára a tagállamotól azt kéri, hogy megfelelő forrásokat biztosítsanak arra, hogy olyan életet folytathassanak az érintett emberek, ami méltó az emberi élethez, és küzdenek a tagállamok a szociális kizárás ellen. Figyelembe véve a gazdasági válságot többet kell tenni azért, hogy az aktív befogadó reformokat végrehajtsák. A bizottság egyébként közleményt adott ki, Európai Platform, a szegénység, a szociális befogadás, a szegénység ellen, a szociális befogadás mellett össz összpontosított többek között arra, hogy minimál bérrendszerek jöjjenek létre, és ebben szerepel az is, hogy az EU pénzügyi eszközei hogyan segítsék az aktív befogadást. Köszönöm, Blinkevicsete asszony. Köszönöm, biztos úr, a választ. Ennek ellenére úgy gondolom, hogy itt nem volt igazán válasz, mert a következő volt az én kérdésem. Az Európai Bizottság kezdeményezést fog tenni arra, hogy legyen egy irányelv a minimálbér garantálására, különben nem tudjuk a szegénységet leküzdeni. Tavaly ezt az évet a szegénysége elleni évnek szenteltük, mégiscsak növekedett a szegénység. A második kérdés, mi az ön véleménye az időskorúakról, akik a szegénységtől szenvednek? Lesz-e valamilyen egységes kritérium a nyugdíjakra vonatkozóan? Most a tagállami kompetenciáról, felelősségről beszélünk, és a szubszidiaritás elve igen erőteljesen érvényesült elnézés. biztos úr, most le kell önt állítanom, mert valamilyen tolmácsolási probléma van, mert az angol csatornára egy más nyelv jön, érkezik be. Talán, ha még egyszer kezdené, biztos úr. Igen. A bizottság a minimál bért javasolta, de ez tagállami kompetencia és felelősség. A szubszidiaritás elve itt nagyon erőteljes. A válság időszakában egyetértek azzal, hogy külön figyelmet kell fordítani a sérülékeny tagokra a társadalma belül, például azokra, akiknek nincs jövedelmük, nincs munkájuk, de a tagállamokat arra kell bátorítani, hogy különböző eszközöket alkalmazzanak, és ez csak egy eszköz erre, hogy az embereket segítsük, és itt a jogalkotási lehetőség igen csekély, annak ellenére, hogy jelentős politikai felhívások történtek ezzel kapcsolatosan, ami az időskorúak szegénységét illeti. Szerintem ez igen komplex téma, és még a foglalkoztatásért, szociális szolgáltatásokért, szociális védelemért kell dolgoznunk, és ez a jövő évi kampányhoz vezet bennünket, az aktív időskor, ezt, ez érinti a, az egészségi szolgáltatásokat is, ellátást, hosszabb élettartam biztosítását, és a az időskorúak szociális befogadása azt jelenti, hogy elősegítjük a munkaerőpiacon való jelenlétüket is. Ehhez külön szakpolitikák kellene. Köszönöm, biztos úr. Most pedig a következő kérdés. Szilvána Kochmerin kérdése, energiatakarékos izzók, és ezt Öttinger biztoshoz intézte. Amikor ön készen áll, biztos úr, akkor öné a szó. elnök asszony kochmérin képviselő asszony hölgyeim és uraim! a bizottság a ismeri a Szövetségi Környezetvédelmi Hivatal tanulmányát, és még egyszer mélyen vizsgálja a kérdést. A következőkről van szó. Az Európai Tanács 2007-ben döntött erről, azután az Európai Parlament is elfogadott ezzel kapcsolatos határozatokat, és az Energiatanács, tehát a parlamentben és a tagállamokban is sor került a vitára. 2009-ben a bizottság ezt követően kidolgozta javaslatát az ökodizájn rendeletre vonatkozóan. És ebben szerepel a fokozatos áttérés a hagyományos izzókról, az energiatakarékos izzókra, amelyekkel villamos áramot lehet megtakarítani. Azt gondoljuk, hogy az európai piacon végső soron 40 milliárd kilovatórát lehet megtakarítani ezzel, és ez egy 5 10 milliárd eurós költségtényezőt jelenthet. Mi az irányelv segítségével biztonsági intézkedéseket is bevezettünk a higany tartalom határértékeire vonatkozóan, és az elmúlt év szeptemberétől kezdve ez jelentősen csökkent, ez a határérték, hogy a potenciális veszélyeket ki tudjuk küszöbölni, illetve minimumra tudjuk visszaszorítani. A meg is kerül a folyamat a Szövetségi Környezetvédelmi Hivatal tanulmánya indította el, és így a Tudományos Bizottság még egyszer megvizsgálta a környezeti kockázatokat, kérjük mi ennek a vizsgálatnak a folytatását, és a tudományos irodalom alapján ez a bizottság arra az eredményre jutott, hogy az egészségügyi kockázat abban az esetben, ha eltörnek ezek a lámpák, rendkívül valószínűtlenek. A tanulmányok olyan kérdésekkel foglalkoznak, szóval felnőttekkel dolgoztak, és a gyermekeket is figyelembe kell venni természetesen és a Szövetségi Környezetvédelmi Hivatallal együtt, amilyen gyorsan csak lehet, megfelelő vizsgálatokat ö, ö, tudunk végezni gyermekekre vonatkozóan, és mi folyamatosan kapcsolatban vagyunk a Szövetségi Környezetvédelmi Hivatallal, hogy megismerjük a további eredményeket, és ezeket közösen gyorsan értékelhessük. A összegzés során ugye mi szeretnénk élvezni minden érintetnek a bizalmát, és továbbra is halad előre ez a fokozatos megvalósítása a rendeletnek, és a parlament számára ez készíthető, kiegészítő jelentés, hogyha más felismerések jelennek meg. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, biztos úr, és Kochmérin asszonynak adom meg a szót. Nagyon szépen köszönöm. Igen, kedves Öttinger úr, kedves biztos úr, nagyon szép és jó, hogy itt a Tudományos Bizottság foglalkozott ismételten a kérdéssel, csak hát a kérdés az, hogy hogyan lehet megmagyarázni a polgároknak Európában, hogy egy, az Európai Unió által elrendelt rendeletet kell megvalósítani a háztartásokban, és ez a gyerekeknek ártalmas lehet. Hogyan lehet világossá tenni, hogy itt van valami, ami esetleg veszélyes, és ezt nagyon nehéz arcvesztés nélkül keresztül vinni, hogy legalább a magán háztartások vonatkozásában nem tudom, nem lehetne ezt visszavonni, nem lehetne ezt meggondolni? Köszönöm, biztos úr. Nos, Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy a piacon az átállás után is lesznek olyan lámpák, amelyek minden potenciális kockázatot, veszélyt kizárnak. Ezek a CFL lámpákra vonatkoznak a kérdések, tehát a kompakt izzókra, és azt kérem, hogy gondolják meg, hogy a mi nyilvánossági munkánk az ökodizájn irányelv alapján történik, ezt a munkát javítani kell, és a LED lámpákat a halogén technikával készült izzókról tájékoztatást kell adni, felvilágosítást kell adni, és ezzel több cél érhető el, a környezetvédelmi, az energiatakarékossági cél, és minden kockázatot is ki tudunk zárni. Ezt tudom válaszolni a kérdésre. Nagyon szépen köszönöm, biztos úr nem fogadunk el kék kártyát a kérdések órájakor. És a következő kérdésre térünk rá. Morész úr kérdése az áldozatok jogairól szóló csomagokkal kapcsolatban, és Redding biztos asszony fog erre válaszolni, ha elfoglalja a helyét. President, Köszönöm. Tudják, hogy 30 eh, millióan eh, minősülnek bűncselekmény áldozatának Európában minden évben. Nagyon fontos, hogy eh, az áldozatok megfelelő védelmet és támogatást kapjanak. Ez egy stratégiai prioritása az Európai Bizottságnak. Hadd ragadjam meg ezt a lehetőséget arra, hogy Húcs asszony bátorságához gratuláljak, aki erősebb áldozatvédelmi szabályokért kampányol Európában. Azt gondolom, hogy az ő munkája inspirál mindannyiunkat, és ez is hozzájárulhat ahhoz, hogy jobban megbízzanak az emberek az igazságszolgáltatásban. Szükség van erre a bizalomra. El kell ismerni az áldozatok speciális igényeit, meg kell védeni őket, nem csak a saját hazájukban, hanem határon átnyúló jelleggel is. Az áldozatokról ne feledkezzen meg az igazságszolgáltatás és a jogrendszer. Ezért is fog az Európai Bizottság egy átfogó áldozatvédelmi csomagot javasolni, annak érdekében, hogy a bűncselekmény elkövetése után és a büntetőeljárás alatt a az áldozatok minden EU tagállamban ugyanolyan minimum védelmet és elbánást élvezhessenek, függetlenül attól, hogy honnan származnak. Tehát itt egy hozzáállásbeli változásról van szó, azt szeretnénk megakadályozni, hogy az eljárás során az áldozatok újra viktimizálódjanak, újra sérüljenek konkrétabban, miből is áll majd ez a csomag. Először is lesz egy horizontális irányelv az áldozatok státuszáról a büntetőeljárás során. Ez például az alábbi jogokat fogja biztosítani könnyen hozzáférhető áldozattámogató rendszerek szükségessége minden eh, tagállamban, a tolmácsolás rendelkezésre állása, eh, az, hogy ne kelljen kapcsolatba lépnie, ne kelljen látnia az áldozatnak az elkövetőt a szükségesnél gyakrabban, külön váró terület az áldozatok és az elkövetők számára a tárgyalások során. Második eh, téma illetve második pont polgári jogi védelmi intézkedéseket is bekívánunk vezetni, annak érdekében, hogy az egy tagállamban az elkövető ellen fellépő áldozat ugyanazt a védelmet élvezhesse az eljárás szerinti országban, mint abban az országban, ahova esetleg később elköltözik tehát a büntetőjog által nyújtott védelem kölcsönös elismeréséről van szó. Emellett vannak nem jogalkotási intézkedések is, amelyek a jogalkotási eszközöket kívánják megerősíteni, és amelyek célja az áldozatok jogainak a figyelem középpontjában tartása. Köszönjük, Morájsz úr következik. Köszönöm, biztos asszony mint ahogy ön is tudja, látogatást tettünk az önirodájában eh, Megi Kreissel, aki egy bűncselekmény áldozata, és hadd mondjam el, hogy nagyon izgatottak voltunk, amikor hallottunk erről az intézkedés csomagról, mert ez eh, a bizalmat helyreállíthatja. Maggie Hughes és más áldozatok is azt mondták nekem, hogy tetszenek a tervezett intézkedések, ugyanakkor azt szeretnék, hogyha koncentráltabb lenne a segítségnyújtás, tehát az áldozatokat segítő iroda könnyebben hozzáférhető legyen, már a kórházban, már a rendőrségen, a bíróságon is kapjanak segítséget. Ezt kérik a polgárok, és ezt nem kapják meg jelenleg. Tehát itt most felhívással élek önfelé, hogy ezt a potenciálisan jó javaslatot tényleg töltsük meg tartalommal. Köszönöm, mondja biztos asszony. Teljesen egyetértek a képviselő úrral. Én is úgy gondolom, hogy az áldozatokra nem terelődik elég figyelem. Amikor az eljárási jogokról beszélünk, akkor leginkább azoknak az embereknek a jogairól beszélünk, akik a vád szerint elkövettek valamilyen bűncselekményt, az ő jogaikat maximálisan biztosítjuk. És természetesen biztosítani is kell a vádlottak jogait egy jogállamban. Ugyanakkor gyakran másodszor is áldozattá válnak az áldozatok, amikor megjelennek a bírósági tárgyaláson, és senki nem törődik velük, ez pedig nem elfogadható, nem tisztességes. Ezért is szeretnénk, hogy ez az áldozatvédelmi csomag ne csak a jogszabályokat változtassa meg, hanem a mentalitást is a bíróságon, a rendőrségen, a kórházakban, ahogy a tisztelt képviselő is mondta, az ott rendelkezésre áll, az odaforduló emberek, áldozatok kapjanak méltányos elbánást, és ne csak úgy bánjanak velük, mint hogyha bármilyen utcáról beeső emberek lennének, és mindez a, legyen határon átnyúló jelleggel biztosítva, függetlenül attól, hogy ki honnan származik. Én számítok az Európai Parlamentre abban, hogy segít az Európai Bizottságnak egy megfelelő jogszabály létrehozásában. Ennek a csomagnak vannak eh, együttdöntési részei is, és szeretnénk, hogyha ez gyorsan átmenne a tanácsnál is. Köszönöm. The next question... Következő kérdés Hawken asszonytól származik és Szimeta biztoshoz van, Semeta biztoshoz van címezve, a bizottság közös konszolidált társasági adóalapra irányuló javaslatairól szól a kérdés. Öné a szó, biztos úr. Thank you, uh, Köszönöm. Ami a közös uh, konszolidált társasági adóalapot illeti, ez igen fontos közleményezés, és az egységes piacról akadályokat fog elhárítani. A lényeg az, hogy az elején nagy befektetéseket igényel, és a növekedést szolgálja, valamint a cégek versenyképességét. Az, hogy most nincsenek közös társasági adószabályok, a különbözőségek a nemzeti rendszerek között a kettős adóztatást vonják maguk után. És a vállalkozások előtt igen nagy adminisztratív terhek állnak, valamint komoly költségek. Ez korlátozza a befektetéseket az EU-ban, és a 2020-as prioritások ellenében egy Jelentős előrelépés volt a rendszer, a javaslat technikai előkészítését illetően. Most egységes szabályokat kell adnunk a társaságoknak azért, hogy könnyebb legyen az üzletmenet és olcsóbb az egységes piacon. A az elfogadás március 16-ára várható, a biztosok kollégiuma által, és meg vagyok győződve arról, hogy jobb környezetet teremt ez a vállalkozások, a növekedés, a munkaerő foglalkoztatás előtt. Hárkin asszony, köszönöm. Elnök köszönöm, köszönöm, biztos úr. Három rövid kérdésem van, remélem, hogy válaszolni tud ezekre. Ami ezt az új rendszert él, illeti, ez önkéntes lesz? vagy előfordulhat-e olyan, amikor a hazai bíróságok a saját jogkörüket használják adóügyekben, akkor, amikor a hatás egy másik tagállamot érint. Továbbá van egy megfelelő formula már a fizetendő adóra a különböző tagállamokban, de a bizottság végzette már hatásvizsgálatot a nyertesek és a vesztesek esetében, vagy milyen képletet találtak erre ki? Biztos úr. Rövid leszek. Ami a rendszert illeti, ez önkéntes lesz -e, vagy kötelező a válasz? Igen, önkéntes lesz, ami a javaslatot illeti. Ez önkéntes jellegű, tehát opció, választás kérdése a cégek számára. Ami pedig a helyi bíróságok szerepét illeti, joghatóság szerepét, és a különböző vitarendezések esetén a szabályok alkalmazását a hazai bíróságok szerepét nem fogja ez az új jelent, javaslat alásni. Továbbá pedig, ami a javaslatot illeti, itt megfelelő arányos formákat gondolunk ki, és ezt megfelelően elosztjuk az értékesítés szempontjából, a munka, az alkalmazás, az eszközök szintjére, és ennek két komponense lesz, az egyik a bér tömeg, a másik pedig az alkalmazottak szempontjából, és az értékelést pedig egységesen fogjuk nyilvánosságra hozni a javaslattal együtt. Meggyőződésem, hogy a javaslat szolgálni fogja az európai vállalkozásokat, és hiszek abban, hogy ez az ír vállalkozások számára is igen kedvező lesz. Köszönöm, biztos úr. Úgy látom, hogy néhány képviselő csatlakozott hozzánk, és nem tudják, hogy mennyire kevés az időnk, mennyire nehezen tudunk előre haladni. Minél több kérdésre szeretnénk választ kapni, de már elmondtam az elején, hogy plusz kérdéseket nem tudok elfogadni, csak azokat, amelyeket már föltettek. A célom az, és ez egyébként attól függ, hogy a bizottsági válaszok mennyire hosszúak. A következő kérdéseket szeretném venni 349-ig. Jensen asszony, Papa Nikolaj úr, Passzolt úr kérdése, Kikal asszony kérdése, ez az én tervem. Most Jensens asszony kérdése szemet a biztoshoz, ami a héjamentesség mezőgazdasági termékek számára Romániában címet viseli. Köszönöm szépen. A az áfa csalásokkal kapcsolatosan bizonyos mezőgazdasági termékek vonatkozásában a bizottság elszánt, hogy a legjobb módon járjon el a probléma megoldása érdekében. Az egyik az áfa körkörös csalással kapcsolatban jelenik meg, és ez nem egy kivételes terv, ugyanis aki az áfát meg kell, hogy fizesse, az már nem a szállító, hanem a végfelhasználó. És az, hogy a végfelhasználó fizeti az áfát, ez az egyetlen változás a standard rendszerben, amelyet eddig alkalmaztunk amikor nem a végfelhasználó fizette a hozzáadott érték adót És a, most a fordított rendszerben a végfelhasználó nem fogja tudni levonni az áfát, ahogyan ez eddig megtörtént. Azonban az áfa még mindig semleges, és így módon nem járulhat hozzá a verseny torzításához. Ugyanazt az összeget kell befizetni, és ez hatékony rendszert eredményezhet az adóhatóságok számára. Kiküszöbölheti a csalásokat, amikor az áfát nem fizették meg, a közvetítők esetében azonban a végfelhasználó már megfelelő számlával rendelkezik. Fontos, hogy az áfa befizetése az ellátási láncolat végén történik, és így kizárható a csalás. És ez a mezőgazdasági termékekre vonatkozik, ahol nagyon sok esetben megjelennek közvetítők. Minden esetre ez a megoldás kivétel az áfa szabályok alól, és Románia átmeneti szabályozásban részesülhet. Ezt biztosíthatja a tanács, a bizottság tovább vizsgálja a kérdést. Jensen asszony. Köszönöm szépen, biztos úr. Nem vagyok biztos abban, hogy mindent értettem, amit mondott, de majd még utána fogok nézni. De ami az új szabályozás révén történhet, amely most bevezetésre került a csalás elkerülése érdekében, az az, hogy külön probléma keletkezhet azon gyártók számára, akik más országból érkeznek, Romániában végeztek befektetést, és más országban fizettek áfát, amelyet azonban nem tudnak tenni Romániában, egyszerűen azért, mert hogy nincs áfa bevételük. Megvizsgálta-e a bizottság, hogy ez a probléma hogyan oldható meg más országból érkező termelők esetében, akiknek Romániában van vállalkozásuk és más EU tagállamban is. Hogyan kerülhető el, hogy ők a az áfát le tudják vonni a nyilatkozatukban, az adónyilatkozatban. Én annyit tudnék mondani, hogy ez a fordított bizonyítási eljárás nem új, és ez alkalmazható sok tagállamban. Például a kibocsátás kereskedelemben is így van ez néhány tagállamban. És a, ez a fordított rendszer azt jelenti, hogy az ellátási lánc végén kerül sor az áfa megfizetésére, nem pedig a láncolat különböző lépcsőfokain. A tagállamok részéről érkezett a kérdés ennek a mechanizmusnak az alkalmazására vonatkozóan. Meg kell vizsgálni minden részletet, és az, hogy a belső piacra milyen hatással van, mindez nem okoz-e ott torzulást. Ezért a bizottság javaslatai nem automatikusan alakulnak, hanem minden esetben az adott feltételek alapján teszi meg a javaslatot a tanácsnak. Románia esetében már foglalkozunk ezzel a rendszerrel több mint fél éve, hogyan lehet a mezőgazdaság területén az áfacsalásoknak véget vetni. Elnök úr, én már a kérdések órája eleje óta itt vagyok vannak sokan az én hazámban, akik eh, nagyon érdekel az a kérdés, amit én felvetek. Eh, lehetne néhány percet biztosítani arra, hogy a biztos választói, válaszoljon erre. Eh, nos, már elmentek az illetékesek ebből a teremből, mert mondtam nekik, hogy nem lesz idő. Meg elsoroltam azokat a kérdéseket, amelyeket 3-4 kilencig eh, végig tudunk vinni. Eh, megértésüket kérem. A következő kérdés Papa Nikolaj úrtól származik és az OECD főtitkárának nyilatkozatáról tesz fel kérdést, aki az euróvezethez tartozó tagállamok adóságának lehetséges átütemezéséről beszélt, és ezzel kapcsolatban bizottság álláspontját szeretné tudni Gorgios Papanikola úr, biztos úr. Önél szó. Madam President, Elnök asszony, tisztelt képviselő, az IMF-fel és az EKB-val együtt a bizottság úgy gondolja, hogy Görögország gazdasági programjának végrehajtása, és itt most közös értékelésről van szó az EKB-val és az IMF-fel, ez a következőképpen foglalható össze ez az értékelés. Először is a program további eredményeket ért el a végső célok elérése irányában. További komoly kihívások állnak Görögország előtt, hogy a pénzügyi fenntarthatóságot elérje, illetve életképes bankszektort üzemeltethessen nyilvánvalóan szükséges van a középtávú célokhoz olyan reformokra, amelyek nem indultak el, ugyanakkor ezeknek a végrehajtása a kritikus tömeg eléréséhez rendkívül fontos, csak így lehetséges elérni a pénzügyi fenntarthatóságot és a fellendülést. Az erőfeszítéseket az EU támogatni fogja egy merész privatizációs programot jelentett be Papandreou miniszterelnök. A kormány eh, kötelezettséget vállalt arra, hogy eh, jelentősen felgyorsítsa a privatizációs programját, 2015-ig eh, 50 milliárd eurót szeretnének behozni ebből, bevételt realizálni. Ennek segítségével 20%-kal sikerülne csökkenteni az elkövetkezendő 5 évben az államadóság százalékos arányát. A privatizációs program végrehajtása gazdasági hatékonyságot is eredményezni fog, növeli a befektetéseket és az export volumenét is. Ehhez szükséges a privatizációs folyamat iránti kormányzati teljes elköteleződés, és eh, a privilégiumok eh, és lobbyérdekek elleni határozott eh, fellépés szintén kritikus lesz a, abból a szempontból, hogy ezeket a célkitűzéseket sikerül-e elérni és javítani a Görögország piaci megítélését. Éppen ezért az Európai Bizottság a privatizációs program határozott, eltökélt végrehajtását várja a Görögországtól. Ez kapcsolódik az OECD főtitkárának nyilatkozatához is. 2011 a kulcsfontosságú év Görög szá Görögország számára. Ebben az évben kell a hitelességet helyreállítani, és ez ágyaz majd meg a következő évek fejleményeinek. Hogyha Görögország eléri vagy túlteljesíti a pénzügyi célkitűzéseket, és kialakít egy középtávú költségvetési stratégiát, valamint elkezdi a strukturális reformok kidolgozását, határozottan végrehajtja ezt a programot, akkor a befektetőknek és a az állampolgároknak az államba vetett bizalma is helyreállhat. Tehát a pénzügyi adózási célkitűzések végrehajtása szükséges, a privatizációs program végrehajtása, illetve a hosszú lejárat tú államkötvények kiterjesztése, valamint az árazási viszonyok megváltoztatása az államkötvények vonatkozásában. Köszönöm. Köszönöm, Papa Nikola úr következik. Κύριε Επίτροπε, πέρυσι συνυπογράψατε ένα μνημόνιο με την Ελλάδα, το οποίο προέβλεπε αποπληρωμή. Görögország aláírta a megfelelő szerződést, és ott az is szerepel, hogy a hitelt három és fél éven visszafizetik, és most ö, ö, egy késedelemről beszélünk. Valószínűleg ezt rosszul értettük. A hitelképessége Görögországnak tovább fog csökkenni mondjuk Angola szintjére. Úgyhogy mit tehet Görögország? Elég, hogy ezt egyszerűen így elhúzzuk ezt a folyamatot, vagy csökkenteni kell a kamatokat? Ezt is felvetettük vagy egy új megoldást kell kitárgyalni, és egyáltalán mi lesz az eurókötvényekkel, vagy további takarékoskodási intézkedésekre van szükség? Mi a véleménye, biztos úr? madam president uh, the essence of. Köszönöm. elnök asszony. A feltétel az, hogy a fiskális konszolidáció céljaihoz kell ragaszkodni, és a strukturális reformokat a memorandumnak megfelelően végre kell hajtani. Ezen kívül már az előző válaszomban elmondtam, alapvető, hogy Görögország nagyra törő privatizációs programot indítson el, és ez segíteni fog az adóság teher könnyítésében. Még fontosabb, hogy az átfogó stratégia keretében, erről márciusban fog az EU dönteni, a tagállamok megnézzék az adósságok fenntarthatóságának kérdését. Csak bátorítatom a tagállamokat, vizsgálják meg, vagy, vagyis hosszabbítsák meg a lejáratot a görögországi eset kapcsán. Köszönöm, most pedig de Guh biztosnak tett fel egy kérdést Ügyrendi kérdés. Arról volt szó, hogy 7.30-tól 8.30-ig lesz a kérdés idő, és ön döntött arról, hogy itt megváltozik az időrend. Ez a kevés alkalom az emberek számára arra, hogy kérdéseket tegyenek fel biztosoknak. Nálunk válság van, Írországban a kollégáimnak és jó magamnak kérdésünk van. Ki döntött erről? Szeretném tudni ki döntötte el, hogy a 20 perces 20 perces ülés csak ilyen rövid ülésé alakuljon. Ki döntött erről? Elnök asszony, mielőtt a biztosnak átadtam volna a szót, be akartam jelenteni, hogy ez lesz az utolsó kérdés. Higgy el, én ugyanolyan dühös vagyok, mint ön, mert nem szeretek ilyen körülmények között itt ülni, úgyhogy egy sor képviselőnek csalódást kell okoznom, és meg kell váratni a biztosokat a frakcióvezetőkkel beszélni, és elmondom ezt most hangosan, a frakcióvezetők állítják össze a napirendet, és szinte minden plenáris héten ezek a körülmények állnak elő. Nincs időnk arra, hogy a bizottsághoz feltendő kérdésekkel, vagy a tanácshoz intézett kérdésekkel megfelelően foglalkozzunk. Én már ezt elmondtam, az elégedetlenségemet régebben is, és minden képviselőt kérek, akinek ez fontos, hogy beszéljen a frakció vezetőjével, és mondja el, hogy mit gondol erről. Mert én vettem át, amikor átvettem az elnöklést, már akkor időhiányban voltunk de ki döntötte el, hogy Szemeta biztosnak három kérdést lehet tenni, és Ren biztosnak csak egy kérdést? Mert itt lenne egy második, harmadik kérdés is. Hogy lehet, hogy az egyik biztos három kérdésre válaszol, a másik meg csak egyre? Ezt nem értem. Két kérdés már megvolt, és Szemeta úr de Grucht, után de Grucht úr következik, hiszen valamilyen rendet kell követnem. Nagyon sajnálom mind hármuk esetében, de én azt javaslom, hogy, és tudom, hogy Ren úr nagyon szimpatikus biztos, és hogyha a teremből kilép, biztos, hogy mindhármukkal tud beszélni. Ez az egyetlen egy megoldás, amit tudok ajánlani. A 23-as Higgins, 24 Mitchell, 25 Geleges, csak azt mondhatom, hogy ezeket a biztos direkti csoportosította, tehát egyszer adott volna választ. Nem lehetne a kis időt elvenni a következő vitából, mert mindig a kérdések órája szenvedi ezt meg. Jó lenne, hogyha biztos egy kis időt szánna ránk. Kellen úr, nem tudom a következő ülés kezdetéből elvenni az időt, mert már jeleztem Pászol úrnak, hogy az ő kérdését veszem, Klikau, Tikau asszony kérdését vesszük, és ami az önök kérdését illeti, az önök az ön három kérdésük lenne, az utolsó kérdés, hogyha gyorsabban lépnünk, de hát nem tudunk gyorsabban előreadni, úgyhogy most Pazos úr kérdését kell venni. Sajnos ez a realitás, sajnálom, dühös is vagyok, mérges vagyok, de hát ebbe a helyzetbe kerültünk. Látták, hogy mi történt egész nap a napirenddel, és ez egyáltalán nem szolgál megelégedésünkre. Úgyha lehet, akkor de Gruft úrnak intézett kérdésre térünk át, ezt Szemeta úr fogja megválaszolni, és sajnálom, hogy ez az utolsó kérdés. Nagyon sajnálom, hogy a belső nehézségeinkről kellett most tudomást szerezniük. Köszönöm szépen, elnök asszony. A globális pénzügyi és gazdasági válság természetesen hatással volt a kereskedelemre az EU és a keleti partnerországok között a hat keleti partner országgal folytatott kereskedelem 2008 és 2010 között 20%-kal csökkent. Látni kell, hogy a keleti partnerség azért jött létre, hogy akkor jött létre, amikor a pénzügyi válság kellős közepén voltunk és 2009-ben akkor létrehoztuk ezt a struktúrát, és az első találkozót is megtartottuk a multilaterális platform keretében. A keleti partnerség még túl fiatal ahhoz, hogy megfelelően csökkentse a gazdasági és pénzügyi válság negatív hatásait. A fekete tengeri stratégia szinergikus hatását és meg kell valósítani, és ez egy regionális együttműködési keret, azonban nem kereskedelmi megalapodás. A dél-kaukázusi országok nem játszottak meghatározó szerepet az EU és a keleti partnerségben résztvevő országok között. Itt a bilaterális megközelítésre van szükség, de folyik Grúziával és Örményországgal a tárgyalás a partnerség és együttműködési eredmény Azerbajdzsánnal most került megújításra. Köszönöm szépen, Posszelt úr szó. Elnök asszony, biztos úr, köszönöm a pontos választ. Csak röviden, lát-e lehetőséget arra, hogy a dél-kaukázusi államokkal intenzívebbé tegyük a kereskedelmet a feszültségek megszüntetése révén, különösen az energiakülpolitikában? Köszönöm, biztos úr, a, öné a szó. Köszönöm. Mint mondtam a válaszomban, most Dolgozunk azon, hogy egy átfogó szabadkereskedelmi övezet jöjjön létre azokkal az országokkal, annak érdekében, hogy elkezdődhessenek a tárgyalások ezekről a megállapodásokról, és ezeknek a célja természetesen mm, nagyon előre mutatóak lesznek, és ha ezek az országok elvégzik a házi feladatukat, és azt komolyan veszik, akkor nagyon komoly a kereskedelmi kapcsolatok intenzívebb tételének a lehetőségei. Köszönöm, Crowley úr. Köszönöm, elnök úr. Tudom, elnök asszony, tudom, hogy nagyon kevés az idő, de szeretném, hogyha jegyzőkönyvbe vennék, hogy ez tovább csökkenti a tagok, különösen a hátsó padsorokban helyet foglaló képviselők számára a hozzáférés lehetőségét a forráshoz, a lényeghez. És én azt gondolom, hogy az elnök feladata az, hogy az elnök betartsa a napirendet. Nem tudom, ki ő volt az elnök ön előtt, de ezért felelnie kell. Úgyhogy lehet, hogy sikerül megállapodásra jutnunk az alelnökökkel, és hogy a kérdések órája az szent maradjon. Ezt nem lehet lerövidíteni, és ő nem fordulhat elő egy ilyen helyzet, és én ezt el fogom mondani a saját frakcióvezetőmnek, és meg fogjuk látni, hogy mit tettünk, de a bűróban is foglalkozni kell vele. Köszönöm. Én ezt fel fogom vetni a frakcióvezetőkkel. Sajnálom. Az elnökök értekezletén is fel fog ez merülni, de nagyon sok az anyag a napirendi kérdések sora áll előttünk, és Igaza van, ezt mindenképpen eh, meg kell oldani, biztosítani kell, hogy a kérdések órája, amikor a képviselők kérdéseket intézhetnek a bizottsághoz és a tanácshoz, ezt, eh, ezt mindig tiszteletben eh, tartsuk, úgyhogy ezt tovább fogom adni. Tikau asszony. Köszönöm szépen elnök asszony. Az én kérdésem és úgy volt, hogy megválaszolásra kerül, de hát a biztos úr elment. Én itt ülök, várom a választ, és azt hiszem, hogy az eljárási szabályzatot nem tartották be, egyszerűen nem értem, mi történt. Tika asszony, én az ön kérdését is tárgyalni szerettem volna, de mondtam, hogy az idő nagyon szorít. Úgyhogy egy negyed órával, háromnegyedkor be kell fejezni. Nincs idő az ön kérdésére. Ez a helyzet, nagyon sajnálom. Én sem örülök ennek a helyzetnek, amelybe kerültem, de ez az, amit tehettem. Megpróbáltam minél több kérdést tárgyalni, de nem tudtam többet tenni az önök érdekében. Sajnálom, nem tudtam az ön kérdését is napirendre tűzni, és azok a kérdések, amelyek nem kaptak választ időhiányában, írásban kerülnek majd megválaszolásra. Köszönöm a stábnak és a tolmácsoknak a kitartásukat, folytatjuk az ülést. Kilenckor addig felfüggesztem.